Okay, dear colleagues, please take a seat. Kedves kollégáim, kérem, foglaljanak helyet. És akkor kezdhetjük is. Second item. Második napi rendi pontunk a napirendi tervezeten az a napirend elfogla, elfogadása. Valaki szeretne változtatni valamit a napirenden? Úgy látom, hogy nem, úgyhogy a napirendet elfogadottnak tekintem. Harmadik napirendi pont, jegyzőkönyvek elfogadása. Nincs kifogás, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyveket. Négyes napirendi pont az elnök közleményei. Ezt az ülést weben lehet követni, mindenhol Európa szerte, úgyhogy figyeljenek arra, hogy mit mondanak és hogyan viselkednek. Másodszorban pedig múlt héten nagyon jó delegációs látogatáson voltunk Észak-Koreában, ahol is beszélgettünk a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásáról, amely már öt éve működik. Nekem volt egy, van egy megjegyzésem, nagyon jól előkészített és nagyon jól megszervezett delegáció volt, úgyhogy köszönöm a titkárságnak ezt a fantasztikus szervezést, főleg Leon Hekkinek, aki most nincs itt, de tényleg nagyon jól előkészített látogatás volt. Sok magas beosztású emberrel találkoztunk, miniszterekkel, szakszervezeti képviselet, képviseletekkel, úgyhogy teljes képet kaptunk a szabadkereskedelmi egyezmény végrehajtásáról, a problémáról, arról, hogy milyen szektorokban jelentkeznek problémák, például az ipar területén valamennyire. Talán még is kellene egészíteni ezt az egyezményt, úgyhogy tényleg nagyon jó delegációs látogatás volt. Nem sokára el is készül majd a jelentés erről a látogatásról, ami a Mercosurt illeti. A múlt plenárison cseréltünk eszmét erről a témáról. A piachoz való hozzáférésről egy most már intenzívebb, intenzívebbek ezek az eszmecserék. A Kína szabadkereskedel, Pina, Kína piacgazdasági, piacgazdasággal kapcsolatos állásfoglalást és elfogadtuk, igen, egyértelmű volt az eredmény. És még Észak-Koreában is láthattuk azt, hogy a parlament állásfoglalásáról beszéltünk, beszéltünk arról, hogy ennek az állásfoglalásnak milyen következményei lehetnek. Fülöp-szigetek esetleg lehet majd egy szabadkereskedelmi egyezményt kötni Fülöp-szigetekkel. Remélem, hogy politikai, a politikai változások nem fogják megváltoztatni a Fülöp-szigetek hozzáállását a szabadkereskedelmi egyezményhez, de hát nem tudhatjuk, hogy az új elnök mit is gondol erről a témáról. Lehet, hogy kicsit problematikus dolgok merülnek fel itt az emberi jogokkal kapcsolatosan, például a halálbüntetés területén. Ahogyan önök is tudják, a tanács blokkolja blokkolja a kereskedelmi szabályozások egyik részét. Nincs nagy áttörés, de mégis csak úgy látszik, hogy az egyeztetések beindulnak, működnek, és persze modernizálni. Modernizálásra van szükség, a bizottság is nagy előrelépést tett az átláthatóság növelése érdekében. Nem sokára webes oldalon a Trade Online Drone Non mindenki megtalálhatja az erre vonatkozó információkat, ezt a webes oldal, tehát mindannyian fel tudják keresni. Ezek voltak tehát a közleményeim, és akkor át is térnénk az ötödik napi rendi pontra, ami a jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állása. Ahogyan önök is tudják, kettő ilyen is van. Először is a konfliktus szabályozás, május 11-i trilógus, ugyanis itt rugalm, a rugalmasságról tett a két partnerünk tanúbizonyságot, szeretnének kompromisszumot találni ebben a témában. A tanács az elsődleges eredményeket meg is vizsgálja, és a kereskedelmi miniszterek tanácsán erről már volt is szó a többi tagállam pedig majd május 25-én, tehát ezen a héten fog ezzel foglalkozni. Megnézzük, hogy majd mi lesz ennek az eredménye, és a három oldalú egyeztetésre majd ez után fog sor kerülni. Itt van velünk az előadónk, Winkler úr, úgyhogy hát is adnám neki a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégek, először is nem szeretnék túl sok mindent hozzáadni ahhoz, amit ön már elmondott, ugyanis a helyzet nagyon nehéz, nehéz az elnökség, illetve a tanácsi tagállamok közötti együttműködés. Látjuk, hogy az elnökség ambiciózus, mindazonáltal nem értjük teljesen egyértelműen, hogy a tagállamok nagy része ezt az ambíciót szeretné követni rugalmasságról, az Európai Parlament rugalmasságáról beszélünk, illetve a tanács holland elnökségének rugalmasságáról, de szerintem egyértelművé kell tennem azt, hogy még mindig nagy a távolság az elvárásaink között. Az elvárásaink és a javaslatok között a tanács tehát valamennyire fel van készülve, illetve a tagállamok is, azonban amit még különbség van a parlamenthez képest. Három téma van itt, a fő három téma, amelyeket nagyon jól ismerünk. Nagyon sok technikai, speciális, specializációs munkára van még szükség a kötelező vetülettel kapcsolatban. Tehát, hogy az alapszerződések hogyan kerülnek, hogyan, hogyan is tartják azokat be. A parlament nem adja fel, folytatódnak az egyeztetések, arra vonatkozóan, hogy hogyan, milyen technikai elemekkel lehetne ezeket az ipari kérdéseket és a teljes szabályozást, teljes rendeletet megvalósítani a felülvizsgálatra mennyi időnként kellene, kell sor kerülnie, milyen méreható lehet egy-egy felülvizsgálat, ezeket a kérdéseket, ezekről a kérdésekről még egyeztetünk. A frakciók között szerintem igen eredményes volt. Az egyeztetés a tárgyalócsoport egységesnek mutatkozott, és egységes álláspontot képviselt a tanácssal való egyeztetésben. Szerintem fontos, hogy e- ezt az egységet tovább vigyük a frakciók közül, Szerintem még sok munkára van szükség a technikai szinten, de ezt már el is kezdtük. Köszönöm a titkárságnak, köszönöm az összes kollégának, aki a technikai szintű egyeztetéseken jelen voltak. Ez egy összetett rendelet, nem szabad elfelejtenünk, hogy a végső cél, a parlament végső célja az, hogy az emberek életében változást hozzunk azon emberek életében, akiket érdeke, akik érintve vannak ezen régiós konfliktusokban. Köszönöm. Köszönöm, Winkler úr, mondja az elnök. A másik háromoldalú tárgyalás az a kínzás ellenes rendelet. A az előző háromoldalú egyeztetésen azt láthattuk, hogy a, ta- a tanács bizonyos tárgyalási pontokat nem akar bemutatni, úgyhogy elmondtuk, hogy majd, hogyha a tanács még több kompromisszumos dokumentumot mutat be, akkor kerülhet sor a következő három oldalú tárgyalásra. A tanács be is mutatta ezeket a kompromisszumos dokumentumokat, úgyhogy holnap majd, holnap délután lesz majd egy három oldalú tárgyalásunk. Szóval sajnos az előadónk, Csak úr, nem tud ma itt lenni velünk. Esetleg valaki szeretné őt helyettesíteni? Nem? Vagy mégis? Mégis nagyon köszönöm és elnézést, ami tehát iránt illeti. Nem, nem, mondja az elnök. Nem, Csakör úr, és a háromoldalú egyeztetések nem, akkor úgy látom, hogy senki nem akarja őt most helyettesíteni. Nincs semmiféle új tanács a frakciója részéről. Én már a hetes pontra készültem, elnézést kérek. Jó, mondja az elnök, akkor folytatjuk a hatos ponttal. Már régóta beszélünk erről a kérdésről. A 21. századi kereskedelmi stratégiáról. A bizottság be is mutatta a közleményét még múlt évben. Most pedig a mi feladatunk az, hogy megnézzük, hogy hogyan is tudjuk ezt tovább fejleszteni, hogyan lehet innovatív, jövőbeli stratégiát kialakítani a kereskedelem és a beruházás tekintetében. Az előadónkat már ki is neveztük. Az előadónk véleményéhez sok módosítás érkezett, kb. 440 úgyhogy nagyon sok munka vár még ránk. Sok munka vár még ránk a következő hetekben, illetve a következő hónapokban, de hát nem az én feladatom, hanem az előadó feladata, hogy bemutassa a munkáját, úgyhogy át is adnám a szót Begin asszonynak. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Köszönöm minden kollégának, minden árnyék előadónak a munkájukat. Köszönöm, hogy Együtt dolgoztak velünk a Strasburgi utolsó ülésünkön is. Ami a munkánkat illeti, a véleménynek az első tervezetét jól fogadták a kollégák, a frakciók, úgyhogy most az árnyék előadók segítségével reméljük, hogy tovább tudjuk javítani ezt a szöveget. Szeretnék egy pár pontosítást megosztani önökkel, amelyek szerintem igen fontosak. Ahogyan ezt a elnök úr is nagyon helyesen mondta, ennek a véleménynek a címe kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája, vagyis a jövőre jövőbe tekintő véleményez, azonban jó alkalom ez arra, hogy megosszuk a bizottsággal a mi prioritásunkat, hogy egyértelmű üzeneteket küldjünk, hogy bemutassuk, hogy milyen szilárd többség áll mögöttünk. A plenárison is ezt tettük. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy szerintem nem kell olyan témákra kitérni, amelyeket már boncolgattunk. A parlamentnek az állásfoglalásaiban egyértelműen kell lennie, legyen szó itt a tízáról vagy a TTIP-ről Szerintem, hogyha olyan, de nem a témák mm, elvinnék, eh, ezek a témák elvinnék a figyelmet az új témákról, valamint a már tárgyalt témákról már léteznek szövegek, ezekre pedig majd hivatkozni fogunk nyilván az állásfoglalásban. Úgyhogy szeretném elmondani az árnyék előadóknak, hogy nem szabad, hogy a munkánk annak a megismétlése legyen, amire már sor került, vagyis inkább új, prioritásokat megfogalmazó, egyértelmű szöveget kell létrehoznunk. Kérem, hogy ebben a szellemben folytassuk a munkánkat. Ezt a szellemet láttam a legutóbbi ülésünkön is. Az árnyék előadókkal holnap 18.30-kor lesz egy ülésünk, és az új javaslatokat már ma délután megosztottam az árnyék előadókkal, úgyhogy holnap folytatjuk a munkát. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig Kaspari úr nincs itt. Valaki más szeretné -e őt helyettesteni? Nem, akkor David Martinnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Tutjánának az jó együttműködést. Egyetértek vele velük, hogy előrépés történt az árnyék előadók egyeztetésén. Általában mindannyiunknak tetszett a jelentés tervezet, és a 76 módosító ellenére jól sikerült tisztázni bizonyos ellentéteket és az általunk szocialisták által fontosnak tartott pontok benne vannak. Részben már eleve benne voltak, részben belekerültek, és az a legfontosabb számunkra, hogy a multilaterális rendszeren belül a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat vissza kell szorítani, tehát úgy érzem, hogy ez alakul. Hangsúlyozni szeretnénk továbbá, ezt egy másik jelentésben is megtettük, hogy a fenntartható kereskedelmi fejezetek kapcsán végrehajtható intézkedésekre van szükség. El kell lépnünk attól a fázistól, hogy mindig új megalapodásokat kötünk, abba az irányba, hogy a meglévőket végre, végrehajtjuk, és erre a parlamentnek lehetne bőven hatása. Hangsúlyozni szeretnénk az átláthatóságot, és a TTIP példáját szeretnénk kiterjeszteni más megállapodásokra is. A kereskedelem és a globális ellátóláncok jelenlegi helyzete miatt nem lehet másképp gondolkodni erről, és persze az egész ellátólánc minden fázisában hangsúlyozni kell az ökológikus eljárások jelentőségét. Ez volt az a néhány gondolat, amelyeket mi jobban kidomborítottunk volna, mint ahogy a bizottság ezt tette. Az MIS ügyéről már beszéltünk. A kereskedelmi védelmi intézkedések magas prioritást élveznek ebben a jelentésben, és úgy érzem, hogy sok minden, ami hiányzott az eredeti bizottsági dokumentumból, itt konszenzusra talált. Jó ez a kompromisszumos szöveg, és remélem, hogy át is megy, és nem csak átmegy, hanem a kereskedelmi politikát majd érdemben befolyásolja. Daniel, kívánsz -e hozzáfűzni valamit? Nem? Akkor Emma. Köszönöm. Folyamatosan mutassuk meg, hogy mennyire foglalkoztat minket a kereskedelmi stratégia. A módosítók száma egyébként ezt mutatja. A kereskedelemnek azért sok pozitív haszna is van, például a szegénység felszámolásában, és ide vonatkoznak az én módosító javaslataim. Különösen a kereskedelem könnyítési intézkedéseket szeretném proponálni, mert a nagyon szegény országok számára ez egy fogóckodó. Nyilván a meglévő eljárásokat egyszerűsíteni kell, átláthatóbbá kell tenni, de ez egy jó intézkedés. Integrálni kell ezeket az intézkedéseket, hogy a szegénységet csökkentsék. Ebben a parlamentnek a szerepe fontos. A kereskedelmi megállapodások ratifikációját kell ösztönöznünk Szingapúrral, Kanadával, a mi dolgunk az, hogy ezeken a területeken a polgáraink számára megfogható eredményeket kreáljunk, és létrejöjjenek ezek a megállapodások, sőt, elsősorban a hasznuk megfogható legyen a kereskedelmi kedvezményeknek. Az előző viták során is elmondtam már, hogy a cloud computing a szociális médiák és egyéb új technológiák ügyét jobban, okosabban kéne megfogalmazni az e-commerce kapcsán a határokon átnyúló kereskedelem vonatkozásában. Hiszen a jövő már itt van, de köszönöm az előadónak, hogy befogadott több gondolatot tőlünk például a kámuk vonatkozásában, a kis és középméretű vállalkozások vonatkozásában, és erőteljesebben fogalmaz a tekintetben, hogy a KKV-kat hogyan lehet az globális ellátó láncokba jobban becsatornázni. Például dömpingellenes intézkedésekkel és egyéb eszközök megteremtésével, amelyek őket hozzák helyzetbe. Az egységes KKV-k hozzáférési rendszere és egy jó gondolat. Ezek voltak a fő elképzeléseink, támogatom a kollégákkal megkötött kompromisszumokat. A 388-as pont az, ami külön az én, a mi gondolatunk, az illegális kereskedelemmel szembeni fellépésre vonatkozik, arra, hogy a helyi közösségeket meg kell védeni ettől a tevékenységtől, és szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság nem csak belevenni ezt a szövegbe, hanem ezen érdemben elgondolkodna, az Interbizottságban is volt erről szó, hogy hogyan lehet, még milyen eszközökkel lehet az illegális kereskedelem, illegális alkalmazás problémájával szemben fellépni. Remélem, hogy módosítóink által a jelentés pozitívabbá vált. Takula úr akkor most a szó. Köszönöm, elnök úr. Az ALDE árnyék előadója nevében beszélek. Köszönöm, hogy megkaptam a szót, és köszönöm az előadónak, hogy bemutatta a dosszié állását. Az első compromises Eh, árnyék eladói egyeztetés eh, néhány hete volt, és számos dologban meg tudtunk egyezni, támogatjuk a kompromisszumokat, bekerült a szövegbe a frakciónk prioritása a kereskedelmi és beruházási politika tekintetében. És a KKV-kra vonatkozó bekezdés is, illetve a kereskedelmi tárgyalások során a rájuk való hivatkozás kötelezősége. Úgy érzem, hogy ezt a prioritásunkat a jelentés most már kellően tükrözi, ugyanakkor örülnék, hogyha egyéb témák is ugyanilyen jelentőséget kapnának a szövegben, mint például a digitális dimenziója a nemzetközi kereskedelemnek, a szolgáltatási szolgáltatások kereskedelme illetve az, hogy ezeknek az ügyében a DJ Trade mit tehetne, és a kereskedelmi roadmapre milyen konkrét intézkedéseket kéne fölvenni. Az előző plenáris ülésünkön sok szó esett Kína potenciális piacgazdasági státuszáról. Ennek kapcsán úgy érzem, hogy meg kell fogalmazni ebben a jelentésben is, hogy a kereskedelmi védelmi eszközöknek kéz a kézben kell járnia a kereskedelem liberalizációjával. Végül pedig javaslom, hogy a TTIP-ről is többet szóljunk. A tavalyi parlamenti állásfoglalásban azt fogalmaztuk meg, hogy ez egy stratégiai projekt a transatlanti együttműködésen belül, és ennek a megkötése óriási politikai jelentőséggel bír. Ne féljünk erről ebben a jelentésben is szótejteni és nyíltan támogatni. Köszönöm, elnök úr, és előre is örülök annak, hogy az előadóval még lesz pár jó egyeztetésünk erről a nagyon fontos témáról. Köszönjük. Most Helmut Scholznak adok szót. Köszönöm, elnök úr és az előadónak is köszönöm a konstruktív javaslatokat. Ugye 600 módosítóra van kilátás, de ez nem meglepő, hiszen ez egy nagyon átfogó téma. Remélem, hogy az első köre a kompromisszumos megállapodásoknak működni fog, és további kompromisszumokat tudunk majd kötni. Meg lesz a közös nevező, erre mindenkinek törekednie kell. Néhány gondolatot ö, kiemelnék, ami számunkra nagyon fontos. Egyetértek a kollégákkal, amikor azt mondják, hogy az átláthatóság mindenek fölött való, illetve a feltételek pontos kommunikálása, ez a polgárok a kkv szempontjából is, de a mi kereskedőn politikánk érdekei szempontjából is fontos. Fogalmazzunk világosan, a tekintetben is, hogy a kereskedelmi politikát mennyiben tekintjük a gazdasági és szociális fejlődés egy eszközének a harmadik világban, vagy a harmadik országokban, mert ha itt nem egyértelmű az egyensúlyra a törekvés, akkor elborulhat a dolog egyik vagy másik irányba. Itt ezt nagyon érzékenyen kell az előadónak megfogalmaznia, különös tekintettel a Kínával kapcsolatos problémákra. A múlt heti kínai delegációnk felvetette ezeket a problémákat, nyílt hangú volt az egyeztetés, mindkét fél világosan elmondta, hogy mit gondol. Ezzel együtt a helyzet bonyolult. Azt mondták nekünk, hogyha önök nem képesek a saját gazdaságaik problémáival megbirkózni, az nem a mi problémánk. És ebben volt igazság, de hát most hat hónapig tárgyalunk intenzíven a kínaiakkal, és meg kell vonni a vonalat, hogy mi az ő és mi a mi mert a védelmi intézkedések elavultak, ez egyértelmű, és főleg Kína vonatkozásában azok. Harmad rész pedig én hangsúlyoznám a fair kereskedelem fogalmát. A bizottság ezt bevezette ezt a fogalmat, de a DEVE bizottságban felmerült, hogy ha itt a bizottság nem ambiciózusabb ezen elv megvalósítása tekintetében, főleg a textiliparra gondolok itt, akkor íros, írott malaszt marad a dolog, a stratégia megbukik, és akkor a multilaterális egyezkedéseknek az esélye is csökken. Tehát a szöveg tervezet szintjén is már, a módosítókban is erre a problémára érdemben ki kell térni. Végül pedig még egy gondolat, ez erről még nem volt szó. Mi az agendával kapcsolatos módosítót is benyújtottunk. Három ö, nő kollégánk különböző frakciókból kérik, hogy a gender balance, a nemek közötti egyensúly kérdése is domborodjon ki jobban a szövegben. Gondolom ebben meg tudunk majd egyezni, tehát lesz itt kompromisszum, csak ne felejtsük el az erről való eszmecserét. Gyuri? Right. Um, as a woman, I'm not going to respond. Erre talán nem is válaszolok, hiszen mindig egy olyan álláspontot véd, ami talán nem is az öné. David Martin és Helmut Schulz szavait szeretném kiegészíteni. A zöldek a multilaterális kereskedelmi megállapodásokat mellett vannak, nem szeretik a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat, és szeretnénk, hogyha ez a jelentésben is így jelenne meg ami a kereskedelem és a fejlesztés összességét illeti. Ne ártsunk és segítsünk, tegyünk jót a e, ne árcsunkra nem mindig fektetünk elég hangsúlyt, ami a kereskedelmi politikánkat illeti, e, és ugyanígy nem mindig teszünk elég jót, gondoljunk csak a TTIP-re, ez az Európai Unióban fél százalékos e, növekedést eredményezne, de azért arról is kell beszélnünk, hogy mit teszünk a fejlődő országok érdekében. És a ne ácsunkról még nem is helyeztünk hangsúlyt. Az etikus, méltányos kereskedelem fontosságát is jobban ki kellene hangsúlyozni. A közelmúltban, egy órával ezelőtt a Fejlesztési Szakbizottságban pont erről cseréltünk eszmét, transzparencia az ellátási láncban, kellő elővigyázatosság elvének betartása a textiliparban, és erre vonatkozóan benyújtottuk a 169-es számú módosító indítványt. Fentartható kereskedelem, ez a célkitűzés, és ahhoz, hogy jót tudjunk tenni, véleményünk szerint az ellátási láncba kötelezően elő kell írni a due diligence-et, a szükséges elővigyázatosságot. Holnap fogunk szavazni, de azt hiszem, hogy elég nagyok a különbségek a frakciók között. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Szeretném köszöntet mondani az előadó asszonynak, amiért igen, szilárd jelentéstervezetet készített. Én is mutattam be módosítókat, amelyek az én területeimre vonatkoznak. Digitális, gazdaság, fogyasztóvédelem, TISA, illetve KKV-k. Szeretném felhívni a figyelmet három módosítóra, olyan módosítókra, amelyek szerintem magukba foglalják az általánosabb stratégiát, illetve nagyobb kihívásokat, amelyek a jövőben várnak ránk. Először is miért készítünk kereskedelmi egyezményeket. Azért, hogy Európa írja a szilárd nemzetközi kereskedelmi szabályokat. Ez már nem kereskedelem, hanem geopolitika ebben az értelemben. Nem szabad ezt sohasem elfelejteni. Másrésztről pedig milyen kereskedelmi politikáról van itt szó. Az én véleményem nap mint nap megerősödik. Ez a kereskedelem a reciprot kapacitásra épül, arra, hogy megnyitjuk a piacokat. Európa nem nem nyithatja ki az ajtait, ajtajait úgy, hogy a partnerei bezárják az ajtókat hermetikusan. Szerintem fel kell, hogy emeljük a hangunkat. Harmadik dolog, hogyan tárgyaljunk. Itt is sok tapasztalatot szereztünk már. Szerintem a legfontosabb az, hogy már, az indul, már amikor elkezdjük a tárgyalásokat, akkor közösen állapítsuk meg a parlament, a tanács, a bizottság, hogy meddig megyünk el. Annak érdekében, hogy a fő tárgyalónk megfelelő álláspontot, szilárd álláspontot képviselhessen bilaterális vagy egyéb kihívások esetén. A kollégámmal ellentétben én nem vagyok ellene a bilaterális egyezményeknek, ugyanis multilaterális egyezményt ma már egyre nehezebb kötni. Tehát megfelelő mandátumot kell adni a tárgyalóinknak, hogy aztán ne vesszünk el haszontalan témákban, és hogy megadhassuk a tárgyalásainknak a megfelelő mélységet és a fő tárgyalónknak a megfelelő mandátumot. Az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikájában új szelek fújnak, mind a tartalmat, mind a formát illetően. Nekünk kell motornak maradni ezen változáson belül. A vélemény előadója ebben az irányban nagyon jó munkát végzett. Köszönöm, Imá. Köszönöm szépen, Elnök úr, én is szeretnék csatlakozni a többiekhez, akik gratuláltak az előadónak Különösen azt köszönjük, hogy képes volt mindenki kívánságának eleget tenni. A jövőre vonatkozóan négy pontot szeretnék röviden megemlíteni. David Martin koordinátorunk is világos, hetette már a frakció álláspontját. Továbbra is lesz az árnyék előadó ez e, mellett azonban én is engedjék meg, hogy négy kérdést felvessek. Az egyik a gender dimenzió, szerintem ezt meg kell újítani. Nem beszéltünk a jövő kereskedelem politikájáról anélkül, hogy figyelembe vennénk, mennyire fontos a kereskedelmet arra is felhasználni, hogy az egész világon előre vigyük a nemek közti egyenlőség ügyét azt is biztani, biztosítani kell, hogy horizontális politika legyen a gender politika. Ez nem csak, hogy egy szükséges cél, egy elírendő cél kell, hogy legyen, hanem mérni, értékelni is kell, nyomon kell követni, hogy ezt a célt sikerül elérnünk. Ezért is nagyon fontos, hogy felhívjuk a bizottságot arra, hogy készítsen megfelelő statisztikákat a kereskedelemben a nemek közötti egyenlőség szempontjából történő vizsgálat kapcsán, hogyha nem lehet aláírni kereskedelmi megállapodásokat anélkül, hogy erre, ezekre a szempontokra ne figyelnénk oda. A 143. módosító indítványban foglaltuk össze ezeket a szempontokat. Jó megalapodások hosszú távon csak akkor lehetségesek, ha rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, instrumentumok, amelyek arról, hogy a kereskedelmi politikai környezet védelmi szempontokat hogyan lehet érvényesíteni a megalapodás révén, hogyan lehet a növekedést serkenteni, az emberek életét javítani, figyelembe venni a KKV-kat, ehhez pedig szükségesek az értékelés segítő eh, indikátorok. Nagyon fontos, hogy a bizottság készítsen egy éves jelentést, és ezt eh, nyújtsa be a parlamentnek, mégpedig az egyes indikátorok értékelése alapján készítse el ezt a jelentést a bizottság. Hiszen meg kell tudnunk mutatni a polgároknak azt, hogy a kereskedelmi politika milyen hatásokkal jár. Ezt be kell tudnunk mutatni. Ezért a 194-es módosítókat is kérem, hogy támogassák. Még egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok, a globális kiigazítási alapot meg kell újítani, hiszen a globalizáció, illetve az szükséges intézkedések kapcsolatára rá kell világítanunk. A globalizáció révén sokszor nem lehet megakadályozni azt, hogy a vállalatok bezárjanak, munkahelyek átkerüljenek, kikerüljenek Európából. Ezért gondoskodni kell arról, hogy a globalizációs alap mindenképpen hozzáférhető legyen a KKV-k számára, hiszen a globalizáció őket sújtja a legjobban. És végezetül a 260-as módosítónk támogatását is kérem. Ebben azt kérjük, hogy az EU-Latin Amerika közti e, kapcsolatokra jobban figyeljünk oda a kereskedelem politikában, és a Mercosurral e, minél gyorsabban kössük meg a megállapodást, újítsuk meg e, Csillével és Mexikóval is a kereskedelmi egyezményeket, ez is ehhez a, ennek a csomagnak a része az árnyék előadónk tehát tovább dolgozik. Tisztán ez asszony. Köszönöm, elnök úr, szeretnék két-három pontot én is hozzátenni. Ez a vélemény valóban pontos, fontos pontokat tárgyal. Először is szerintem a kereskedelem nem szabad, hogy cél legyen önmagában. Nem szabad, a kereskedelem jó, de nem szabad, hogy a kereskedelem legyen maga a cél. A kereskedelem egy eszköz. Gondolok itt a fejlődő országokra, amelyekre jó lenne, hogyha gondolnánk nem csak a szabadkereskedelem szempontjából, koherenciára van szükség természetesen a szakpolitikák között, na már most ez gyakran hiányzik az Európai Unióban amely külön-külön foglalkozik az eszközökkel, nem pedig általánosságban látja őket, és nem, nem elmagyarázható módon látja őket. Ami az átláthatóságot illeti, elengedhetetlen eszköz ez a demokráciához, ahhoz, hogy a közvélemény jól értesülhessen a fejleményekről. Szerintem ez egyre fontosabb, ugyanis van szakadék itt átláthatósági szempontból. Gyorsan rá is a következő pontra. Szerintem fontos a hatástanulmányokat még gyakoribbá tenni, a bizottság hatástanulmányait. Az értékeléseket jobban meg kell írni, és átláthatóbbá kell őket tenni. Szerintem fontos, hogy bizonyos kényes termékeket védjünk meg, és bizonyos kényes szektorokat védjünk meg. Gondolok itt a mezőgazdasági ágazatra, illetve az audiovizuális szolgáltatásokra, a kultúrára. Olyan ágazatok ezek, amelyeket nem szabad, hogy a kereskedelem hátrányosan érintsen. A módosítóimat be fogom nyújtani más kollégákkal ebben, a, ebben az irányban. Szükség van arra, hogy a kereskedelem, kereskedelem védelmi eszközeinket megerősítsük. Ez egyre fontosabb, sürgősebb. Ja, liebe Kolleginnen Kedves kollégák! mai vita után szeretnék kihangsúlyozni a frakcióm nevében és a saját nevemben is valamit. A kereskedelmet szabályozni, ez tulajdonképpen jó dolog. Hogyha megnézzük, hogy az életünkben milyen árukínálat találunk szemben, fontos, hogy ez a fogyasztók számára kedvező legyen. A globális piacok kapcsán a munkavállalók érdekeit szem előtt kell tartani. Afrikára és Ázsiára eh, gondolva, Nyilvánvaló, hogy a fejlesztés, a jólét megteremtése ezeken a kontinentesen is fontos cél, és beszélnünk kell arról, hogy egy ország hogyan ágyazódik bele a nemzetközi kereskedelmi mozgásokba. A multilaterális megközelítést szeretnénk mi is erősíteni, az én frakcióm is ezt támogatja. A bilaterális megállapodások csak egy másodlagos opciót jelentenek. Szeretnénk, hogyha a bizottság gyorsan tárgyalna, a tárgyalások eredményéről megszületett anyagokat gyorsan le kellene fordítani, hogy ezeket minél előbb meg tudjuk vizsgálni, és sor kerülhessen a ratifikációra. Csak így van értelme a munkának. A Vietnám Ecuador Ecuador vagy Kanadával, illetve az Egyesült Államokban megkötendő megállapodása kapcsán is minél gyorsabban kellene lebonyolítani a tárgyalásokat, hogy sor kerülhessen a ratifikációra. Az emberek tájékoztatása rendkívül fontos. Az Európai Unió történetében most először foglalkoznak és érdeklődnek az emberek igazán kereskedelem politikai kérdések iránt. De nagyon sok kérdéses, nem pontos információval is találkoznak az emberek, ezért fel kell világosítani őket, hogy e, mi a valós helyzet. Esélyegyenlőség, e, az alapvető közszolgáltatások, kérdésem. Itt szeretnénk némi piacnyitást, de semmilyen kényszernek nincs helye arról, hogy mit kellene privatizálni, illetve milyen szolgáltatást nyújtson az, milyen közszolgáltatásokat nyújtson az állam. A vámok leépítések kapcsán a hátrányokra is gondolni kell. Például az Egyesült Államokat nézzük, a, amelyik a Trans-Pacific Centrus óceáni megállapodást megkötöttem, és ennek kapcsán most azt látjuk, hogy a mi tehergépjármű gyártóink sokkal komolyabb, keményebb versennyel találják szemem magukat az amerikai piacon. A japán gépjárművek szemben leépítette, Amerika csökkentette a vámokat, a európai gyártók sokkal magasabb vámot kell, hogy fizessenek, és így sok lehetőséget elveszítünk. Ezért szeretném leszögezni, hogy jó tervezetet tett le elénk az előadó, a többségében kiegyensúlyozott eh, a jelentés, több száz módosítót nyújtottunk be, most az lesz a feladat, hogy eh, kompromisszumos eh, módosítékat dolgozzunk ki ezekből, de ne veszünk el a részletebe, ne váljon olvashatatlanná ez a szöveg, hanem a legfontosabb üzenetekre koncentráljunk alapvetően támogatom az előadó javaslatait, még egyszer mondom, kiegyensúlyozott jó a szöveg, és a kompromisszumos módosítók kidolgozása során nem szabad felhigítani, vagy érthetetlenné átfogalmazni azt, ami most a szövegben egyértelműen és világosan van megfogalmazva. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Mindenek előtt szeretnék visszautalni arra, amit Daniel mondott. A szabad kereskedelem és az EU szabad kereskedelmi megállapodásával kapcsolatos tárgyalások túl hosszúak. Ez már valódi problémává válik az érintettek számára, a kereskedelmi partnereink számára is. Kanadával. Ugye 7 évig tárgyalgattunk, és most ugye arra gondolunk, hogy Schulz elnök mit ígért, elolvastam a Kanadában tett látogatásáról készült jelentést, és az idei év végét jelölte meg, ez már akkor 8 év, ez nagyon hosszú idő. Szingapur 9 évig tartott, tartanak a tárgyalások, és nem tudjuk még mindig, hogy mi lesz az eredmény az Egyesült Államokkal, 2014-ben, 2015-ben, 2016 elején már gondoltuk, hogy, és, hogy le kellene zárni a tárgyásokat, de most úgy néz ki, hogy 2018 a valószínű időpont, tehát a bizottságot fel kell hívni arra, hogy gyorsabban tárgyaljon. Ez az egyik dolog. Második Egyre több szabad kereskedelmi megállapodás köttetik meg a világon, és különösen a globális ellátási lánc kapcsán a Trade for All elve figyelem szem előtt tartásával is a származási ország eh, elvének az érvényesítése is ugyanolyan fontos. Nem elég, ha szép mondatokat mondunk, de erre építhet a bizottság valóban az eh, kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos stratégiát eh, a származási szabályok megreformálása kell majd építeni. Harmadik pont. Itt a szakbizottságban az elmúlt másfél évben sokat beszéltünk az ISDS-ről, ISDS-ről, a e, befektetés e, beruházás védelemről. Nos, erre vonatkozóan is nyújtunk be módosító indítványokat. Tovább kell dolgoznunk ezen. Ugyanis, hogyha tényleg lesz egy új beruházás védelmi struktúra, hát nekem vannak ezzel kapcsolatban magáim, de hogyha tényleg lesz egy ilyen új modell, akkor a partnereinkkel is kell tárgyalni ezekről a beruházásokról. Nem lehet, hogy most az USA-val vagy megállapodunk egy új modellről, aztán Kanadával is esetleg, mi a Szingapurral, ez, ez elég zavaros a Merkozúrra is gondolni kell, és meg kell néznünk korábbi FT-ket, amikor szavazkereskedő megállapodásokat, meg kell nézni, hogy ezeket hogyan használtuk. Hogyha azt gondoljuk, hogy ez egy jó modell, és új, egy új nemzetközi rendszer alapja lehet, akkor valóban a bizottságnak ennek az alapján kell tárgyalni. Végül a negyedik pont, sok kollega feltette a kérdést, hogy hogyan lehet megreformálni ezt a területet, ilyen tárgyalások zajlanak erről a tanácsban. Hogyha a Kínához fűződő kereskedelmi kapcsolatokra gondolunk a következő években, vagy akár csak jövőre, Nos, ugye mi akarjuk a reformot? de annak a valószínűsége, hogy lesz eredmény, ez a szakbizottság is, és az Európai Unió többsége, hát ugye mit is gondol a Kínának megadandó, megítélendő piac gazdasági státuszról, és ahhoz, hogy még december 11 előtt valami eredmény legyen, nagyon szorít a határidő. Egy valamikor december 12-én, akkor elég kom- súlyos konfliktus keletkeznek Kínával, és ugyanígy Oroszország kapcsolatban is erre számíthatunk. A bizottságban most gondolkozhatna azon, hogy hogyan lehetne ezeket a konfliktusokat megakadályozni, vagy megelőzni. Stratégiai gondolkodásra van szükség, hogy hát december 12 után mit fogunk tenni, hogyha mégis nem sikerül ezt, ami az európai szíjak szerint valami csodálatos és remek dolog, de a kínaiak meg azt mondanák, hogy hát ők nem erre számítottak tőlünk. Köszönöm, Frón úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes dolgokat hallottunk itt a bizottságban. Először Szárnyez asszonynak válaszolnék, aki azt mondja, hogy Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak meg kell találnia módját a cél érdekében. Az Európai Unió a szabadkereskedelem zónája, Ugye az Európai Unió működésről szóló szerződésben is van benne ez, és nincsenek vámok. De Tunézia, Ukrajna vonatkozásában most kérdésesé vált ennek a szabadkereskedelemnek a fenntarthatósága. Reding asszony ebből politikai játszmákat kovácsol, és a kisiklott a vita, mert úgy tűnik, hogy az államoknak az érdeke, sőt a tagállamoknak az érdeke is ellentmondásos, és nem tudnak a bizottságnak egységes mandátumot adni a szabadkereskedelmi tárgyalásokra. Az európai államoknak mindegyiknek más az érdeke. És erre rá kell világítani most, mert ez a mezőgazdaság kapcsán különösen igaz, a vélet eredet megjelölések kapcsán különösen, hiszen az import országokkal az egyes tagállamok külön szeretnek tárgyalni, és folyamatos egyenlőtlenségeket generálnak. És szerintem ez lehetetlen is jelenleg, hogy konszenzusos álláspontot alakítsunk ki a szabadkereskedelem ezen vonatkozása tekintetében. És már most látható mindennek a hatása. Ma még erről persze senki nem beszél sajnos, hogy a szabadkereskedelmi megalapodás, amiket az EU köt, miközben az eurozóna gyakorlatilag a világ leggyengébben növekvő régiója, ugyanakkor az eurozónában a legmagasabb a munkanélküliség. Tehát, hogy milyen alapon tartunk ki korábbi feltételeink mellett, megváltoztak teljesen a tényezők, és ma inkább az a kérdés, hogy ha a bizottság szerződések alapján tárgyal, akkor egyáltalán tud-e valamilyen közös nevezőre hivatkozni a tagállami ellenérdekeltsége közepette? Köszönöm, elnök úr. Néhány szót én is hozzáfűznék az elhangzottakhoz, és ahhoz, hogy hol is van a fő baj a szabadkereskedelemmel, és túl sok negatív gondolat hangzott itt el. Az a megállapodás, amit három évvel ezelőtt délkorával megkötöttünk, annak kapcsán elmondtuk, hogy ezzel majd a saját autóiparunkat tesszük tönkre. Most azt látjuk, hogy ha jól tárgyalunk, akkor win-win helyzet állhat elő két ország között, és ennek nagyon pozitív eredményei vannak, nagyon is épp az, hogy fellendült az európai autóipar a korai megállapodás kapcsán, tehát lehet jól tárgyalni. A régi biztos Dögücht úr ö, mindent szeretett aláírni, és nyilván most sokkal jobban oda kell figyelnünk a kereskedelmi védelmi eszközökre, mert ezeknek emberi és pénzügyi vonatkozásai is vannak, és kontrollálni kell, hogy mi történik, mert ezek az eszközök túlzottan önállósodtak, az amerikaiak ráharapnak arra, hogyha adunk nekik koncot. A kilenc hónap alatt ez látható, és a múlt pénteki találkozó is rámutatott, hogy mintegy 12 tagállam Ellenzi azt, amit a többi tagállam támogat, és a százalékokban sem tudnak megegyezni. Ugyanakkor senki nem akarja, hogy büntető jellegűek legyenek ezek a száz, százalékok, és végül is meg kell fizetni azt, amit korábban is meg kellett. Tehát Európa ne legyen naivabb, mint a többiek, hanem lépjen föl tekintélyt parancsoló módon, és védje meg a mezőgazdasági ágazatát, ne legyennek a mi mezőgazdáink állandóan a Mercosur és egyéb országcsoportok áldozatai, mert mindenben engedünk nekik amikor a szabad kereskedelemről beszélünk, gyakran elvesztjük a globális látásmódot, és mindig a mezőgazdasági termelőink húzzák a rövidebbet, egyes mezőgazdasági ágazatainkat pedig teljesen ellehetetlenítjük. Ezt szerettem volna hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Köszönöm. Most akkor a bizottság részéről Falbracht úrnak adok szót. Uh, um, Köszönöm, elnök úr. Megen asszony jelentéséhez fűzött módosítói kapcsán lenne nekünk is néhány megjegyzésünk. Kaspari úr elmondta, hogy a kereskedelem jó a növekedésnek, jó a fogyasztóknak. Igen, ne felejtsük el ezt az alapvetést, a bizottság évtizedek óta ezen az alapon áll. Martin úr megjegyzése a kínai ö, piacgazdasági státuszról jogosak, ezt a lehető legmagasabb politikai szinten tárgyalják most, és tényleg az eheti tárgyalások követ jelenthetnek. És többen említették a végrehajtás fontosságát. Takula úr különösképpen megemlítette a DG Trade-et, és többen is említettek bizottsági szolgálatokat. Nyilván az a legjobb, hogyha sokan ott vagyunk ezeken a tárgyalásokon, de azért erre van garancia, mert éves felülvizsgálat történik minden megállapodás kapcsán, és reméljük, hogy ezen felülvizsgálatok során minden ö, jó gondolat bekerül az új körbe, és egyre kompromisszumosabbak lesznek a megalapodások. Néhány egyéb dologra is reflektálnék röviden. McClark asszony a biodiverzitás szerepét emelte ki, egyetértünk. Reding asszony és Takula úr a digitális agendára utaltak, hogy erről ne csak beszéljünk, hanem a Nairobi utáni agendát hajtsuk is végre. Erről nálunk is szó van, és végül Scholz úr és argentini asszony említették az etikus kereskedelem a női jogok kérdését. Ezekkel a módosítókkal teljesen egyetértünk és igyekszünk őket be lefoglalni a szövegbe. A Trade for All fogalma végül is ezt jelenti, és kezdettől fogva azon voltuk, hogy ezeket a szempontokat megfogalmazzuk. Most akkor az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm tisztelt elnök úr, köszönöm a hozzászólóknak, a kollégáknak, amiért ilyen konstruktív eszmecserét folytathattunk. Minden bizonyal nagyon sok dolog, amelyet ma elmondtak, már megjelenik a szövegben, Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, akikkel mm, nagyon jól működik a párbeszéd. Örülök, hogy meghallgathattam a többi kolléga véleményét is. Szeretnék tehát hozzájuk szólni, ugyanis mm, az árnyék előadó történő beszélgetésen nincs lehetőség ezekre a javaslatokra kitérni. Már sok javaslatot, amely itt elhangzott, bevettünk a, a szövegbe. Reding asszonyjal sok dologban egyetértünk. Az ő javaslatát, mert ami a 13-as kompromisszumot illeti, bevettük a szövegbe, ezt már el is küldtem, lehet, hogy még nem látta mindenki. Illetve Rodriguez kollégának a javaslatai közül is sokat belevettünk a szövegbe, főleg a gender kérdéssel kapcsolatban, amely Scholz kolléga számára is fontos. Tehát a 12-es kompromisszumban mindez megjelenik. Ami pedig a 21-es kompromisszumot illeti, ez a Mercosur módosítást veszi figyelembe. A kereskedelemnek mindenképpen eszköznek kell lennie, nem pedig célnak. Ez az első pont, pontja a tervezetnek, amelyet írtam. Ami az audiovizuális szolgáltatásokat illeti, ebben az irányban is nyilván fogunk még munkát folytatni. Összességében tehát az ötleteket, amelyeket megosztottak velünk, szeretnénk továbbvinni. Egyetértek Kaspari kollégával abban, hogy a jelentésnek, amilyen egyszerűnek csak lehet, olyan egyszerűnek kell lennie, és fontos vetületekre kell kitérnie, annak érdekében, hogy a bizottságnak a lehető legegyértelműbb üzenetet küldjük még vár ránk munka, nem sok időnk van, de szerintem jó irányban folyik a munka. Thanks a lot. We will have the vote. Köszönöm. Erről majd uh, június 15-16-án fogunk szavazni, szakbizottságok is majd a véleményüknek hangot adhatnak, úgyhogy az árnyék előadóknak, az előadóknak, előadónak még idejük van egy jó kompromisszumos módosítókkal teli szöveget kidolgozni. Most pedig közös vita, a következő napi rendi pontunk, méghozzá Irán. Irán a nukleáris megállapodást követően, illetve az amerikai szankciók, amelyek az EU-s vállalkozásokat érintik. Sajnos az előadónk Csák asszony nincs velünk, de Takuládá úr helyettesíti őt, úgyhogy meg is adom neki a szót. Nagyon köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák. Tehát az Álde előadójának, már Sekinek a nevében beszélek, aki sajnos nem lehet ma itt velünk. Ez a vélemény az AFET jelentésre, a kereskedelmi vonatkozásokkal foglalkozik, az EU Iránnal kapcsolatos stratégiáját, illetve a nukleáris megállapodást követően, amelyet tavalyi évben írtak alá. A nukleáris megállapodás értelmében az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok mindenféle nukleáris, nukleáris stratégia miatt kialakított szankcióval felhagynak, és megpróbálják megnyitni az európai vállalkozások számára az iráni piacot. Több évnyi izoláció után az irán gazdaság, az iráni gazdaságnak szüksége van beruházásokra, és a nagyon magas oktatásban részesült irániak jó piacot jelentenek az Európai Uniós vállalkozások számára. Ebben a véleményben szeretnénk megmutatni, hogy, közös, hogy szorosabb EU-s iráni kereskedelmi kapcsolatokra van szükség, ennek viszont az emberi jogokat is figyelembe kell vennie, illetve az alapvető emberi jogokat, szabadságjogokat Iránban. Az Európai Uniónak ki kell használnia a pozícióját arra, hogy jó hogy, javítsa az irániak helyzetét az online, illetve az offline véleménynyilvánítás szabadságát illetően, illetve a női jogok, illetve női jogok, valamint a szabad választás területén, de ez csak egy pár példa. Azt is kiemeljük, hogy milyen fontos a korrupció elleni küzdelem, és milyen fontos az igazi magánszektor, privát szektor kialakítása Iránban. A szürke gazdaság az elmúlt évtizedben kifejlődött, emiatt nehezebb üzleteket kötni Iránban Iránnal. Az utolsó pont pedig kérjük a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg, hogy mennyire lehet újraindítani Irán VTO-s párbeszédét, és hogyan lehet az országot arra buzdítani, hogy a kötelezettségvállalásait teljesítse. Nagyon várom a megjegyzéseket, hozzászólásokat az árnyék előadók részéről. Köszönöm. Köszönöm. Proust úré szó először. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának, ugyanis szerintem ez egy igen kiegyensúlyozott jelentés, amely olyan témákat is boncolgat, amelyek, amelyeket eddig alul becsültünk. Itt a korpiramisra, vagy az infrastruktúra szükségletekre gondol, gondolok. Ezek ugyanis valódi potenciált jelentenek kereskedelmi szempontból Ebben a jelentésben beszélünk természetesen kereskedelemről, de szerintem a vélemény, a vélemény előadója nagyon jól nyúlt az emberi szabadságjogokhoz, amelyek megkerülhetetlen témát jelentenek, és rendkívül fontosak. Mindennyien elmondtuk, Irán hatal- Iránban hatalmas potenciál rejlik vállalkozásaink számára, de nem csak kereskedelmi szempontból hanem kultúra, diplomácia területén is. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk egy ilyen országgal való együttműködés során, az országainkat meg kell nyugtatnunk, majd a szóbeli választigénylő kérdésben erre ki fogunk térni. Tehát sok a bizonytalanság a KKV-k, illetve a mikrovállalkozások szempontjából. A amerikai, amerikai szabályozások miatt a likviditás hiány miatt, és ugye az esetleges fizetés képtelenség kérdése is felmerül. Bizalmi kapcsolatokat kell kialakítanunk a kereskedelmi a régióban működő kereskedelmi kapcsolatok területén, ez fontos. Én a hétvégén Katarban jártam, egyrészt radikalizációs problémákat, illetve gazdasági, biztonsági problémákat vizsgáltam. Az Iránnal való kapcsolatok felvétele megváltoztatja a politikai kapcsolatokat Katarral, Szaudarábiával is, ezek pedig a tranzakciók miatti problémák miatt bankár szerepet is játszhatnak, mert most ezek az országok bankár szerepet játszanak, akkor nyilván az ügyfelek kiválasztásában is nagy szerepük lesz. Még egyszer tehát szeretném elmondani, hogy köszöntet szeretnék mondani tehát ezért a minőségi munkáért. az a vélemény valóban igazi, igazi minőségi munkát képvisel, a néppárt pedig konstruktívan kíván hozzászólni. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm az előadónak a nagyon pozitív és jól előkészített véleménytervezetet. A tavaly Iránnal megkötött megállapodás részletei sokszínűek és rendkívül fontosak számunkra és az egész világ számára is. Valamennyien profitálunk abból, hogyha Irán a nemzetközi közösségbe visszatér, segít biztosítani a stabilitás és a békét a közel-keleten, amennyiben betartja a megállapodásban foglaltakat, és végrehajtja annak tartalmát. Az Európai jelenlét erőteljes, csak gondoljuk arra, hogy az elmúlt hónapokban hány delegációnk látogatott el Teheránba. Az európai vállalatok számára is hasznos, hogyha a stratégiai dokumentum az Iránhoz fűződő kapcsolatunkról szóló dokumentum végrehajtásra kerül. Az Iránnal kapcsolatos politikánk során a, vannak külügyi, nemzetközi kereskedelmi kötelezettségvállalások. Itt nem lehet szűk keblően gondolkozni, mert így elvesztenénk megvédjék az Iránhoz fűződő kapcsolatokban rejlő esélyek jó részét tartsuk be a kötelezettségvállalásunkat, és ugyanezt várjuk el Irántól is. Ez egy kétirányú utca, és eh, az előadó is mm, említi egészen konkrétan az emberi jogok kérdését. Erről beszélni kell minden egyes alkalommal, amikor tárgyalunk eh, irániakkal. És az utolsó dolog, amire már több előttem szóló is utalt, eh, oda kell figyelni a regionális dimenzióra, az Iránhoz fűződő komplex kapcsolatrendszerünkben ez pozitívan is alakulhat, de hogyha túl sok lesz a bilaterális kapcsolat, akkor e, esetleg más regionális szereplőkhöz fűződő kapcsolatunk látja ennek kárát, muzulmán országok vagy mások. Nagyon komplex a valóság, és ezt nem szabad szem előtt téveszteni, hogyha a várt eredményeket el akarjuk érni. Az iráni társadalom is szeretné, hogyha a megállapodás részlete is végrehajtásra kerülnének, így a kereskedelem politika, hozzájárul majd ahhoz, hogy javul, nő a jólét, javul a kormányzás minősége, és itt nem csak a vállalatokról beszélek és a gazdaságról, hanem a szimmetrikus viszonosságon alapuló előnyökről is minden területen. Az Iránhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatok javulása segít majd az iráni gazdaságnak, és Iránnak általában is, hogy visszataláljon a e, nemzetközi közösségbe, és e, a erőforrásait, e, ásványkincseit, így elsősorban az energiát, az olajat jobban ki tudja használni. De meg kell említeni a korrupciót, a rossz szúrműködő bankrendszert, beleértve a jegybankot is, itt is problémák vannak ugyanúgy, mint a szellemi jogok kapcsán, és természetesen növelni kell a transzparenciát. Véleményem szerint konkrétan beszélni kell az energetikai kérdésekről. Az Energia Unió, mint tudjuk, egy kulcsfontosságú kérdés abból a szempontból, hogy eh, csökkentsük az egy eh, szállítótól való függőséget, alternatív eh, forrásokat kell találni, és Irán lehet az egyik ilyen új potenciális partner hogy növeljön a kiszámíthatóság Irán magatartásával kapcsolatban. Az Európai Unió kell, hogy segítse azt, hogy Irán iránt felvegyék a WTO-ba. Ami a szankciókat illeti, a frakcióm tulajdonképpen ezért csatlakozik a közös erőfeszítésekhez, az Egyesült Államokkal kell tárgyalnunk, hogy a fennmaradó amerikai szankciók ne jelentsenek új, illetve még plusz nehézségeket az európai vállalatok számára. Az USA pénzintézeteivel is tárgyalni kell, és ezért az én frakcióm a bizottsághoz intézett szóbeli kérdést maximálisan támogatja egy nagyon jó, kiegyensúlyozott és főleg pragmatikus jelentés fog elkészülni Iránról. Az ECR képviselője kap szót. David Campbell Benement helyettesítem itt ma délután. Az ECR egyet tud érteni az APET-nek szánt vélemény tervezett legtöbb pontjával az Iránnal megkötendő nukleáris megalapodás utáni helyzetről szólva, igen, meg kell nyitni a piacot az európai vállalatok számára, Irán kiléphet az elszigeteltségből, persze az emberi jogsértéseket meg terén előrelépésre van szükség. A szankciók kapcsán a, meg kell szüntetni a korábbi szakciók indokait, hiszen ezek nem állnak fel, mint a tömegpusztító fegyverek, stb. És azt hiszem, hogy sok mindent még a tárgyalások során meg fogunk beszélni a többi árnyék előadóval. Bugner úr, köszönöm szépen. Kétségünk sem lehet a felől, hogy most Iránnal kapcsolatban a helyzet olyan, hogy a lakosság akarja a változást, a jelenlegi nem túl jó helyzetből ki akarnak kerülni. És meg győződve arról, hogy a leghatékonyabb eszköz de ezen cél elérése érdekében nem az, hogyha konfrontálódunk az iráni kormányjal, és figyelmeztetjük őket a korrupcióra, az egyéb problémákra, hanem meg kell próbálnunk egyenlő partnertként tárgyalni az iráni kormányjal. Ezért köszönöm Sáke asszonynak ezt az első tervezetet, hálás vagyok ezért, mert ez tartalmaz sok olyan fontos szempontot, amelyeket biztos, hogy figyelembe kell vennünk. Megismétlem, nekünk európaiaknak nincs semmilyen okunk arra, hogy itt moralizáljunk, erkölcsi magaslatról lefelé tárgyaljunk. Gondoljunk csak a saját problémáinkra, például a korrupció kapcsán, Panama, papírok, stb. Úgyhogy nem veszik ki jól magát, hogyha úgymond mi vagyunk azok, akik újjal mutogatunk másokra. Azt is szeretném kihangsúlyozni, elhangzott, hogy sok szankció az atomfegyvereken eh, eh, kívüli eh, indokkal rendelkezik, és még egy szankció sem eredményezte az emberi helyzet javulását. Az E3 plusz 3 alkú megszerete után Irán számára most már nem lehet újabb további feltételeket megszabni a szankciók megszüntetésére, a szankciók megszüntetésére van szükség, és ez válthat ki majd további pozitív hatásokat, hogyha egyelőr partnerként tárgyalunk a kormányal és így ennek hatására javul majd a lakosság helyzete. Köszönöm szépen, Burelli úr! Eh, Köszönöm, elnök úr! ami az Irennel való diplomáciai kapcsolatokat illeti, ezeket nyilvánvalóan üdvözölni kell, ez pozitív elemet képvisel, és hozzájárul a többek között a kereskedelmi stabilitáshoz is ebben a régióban, ami az adott hatásköröket illeti, itt a mi szakbizottságunk részéről. Látnunk kell azt, hogy Mogherini főképviselő asszony a 4C nek a komple- ö, fontosságát kiemelte, vagyis konstruktívnak, kritikusnak kell lennünk, és szerintem együtt is, az együttműködésre, a komplementaritásra is szükség van. Fontos, hogy teljes párbeszédet végezzünk Iránnal, ne csak bizonyos szektorokra térjünk ki. Támogassuk az értékeket, a az emberi jogokat. Működjünk együtt Iránnal, annak érdekében, hogy a gazdasági kapcsolatainknak legyen jövője. Találjunk, dolgozzunk ki konkrét programokat, amelyekkel a kapcsolatainkat előre tudjuk vinni. Szerintem végezetül fontos kiemelni, hogy itt a TTIP kapcsán az Egyesült Államoknak, hogy kik is a legfontosabb szövetségeseink, illetve gazdasági partnereink. Remélem, hogy a munkánknak a folytatása majd elmélyíti ezeket a vetületeket is. Nagyon köszönöm. Jude. Köszönöm. Köszönöm nagyon a megjegyzéseket, hozzászólásokat mindenkinek, ezek nagy részével egyet is értek. Az Amnesty International jelentése az emberi jogok kapcsán Iránban igencsak érdekes. Szerintem az állásfoglalás, illetve a szóbeli választ igénylő kérdés is kiegyensúlyozott, de szerintem itt általánosabb kérdésről van szó. A külügyi munkánk hogyan is működhet bizonyos partner országokkal. Ami iránt illeti, itt ez egy konkrét aggodalom, ugyanis több embert is kivégeztek Iránban tavaly, többet, mint Kínában, ide beleérthetjük a gyerekeket, a fiatalokat és akik kivégeztek. A szakszervezeti vezetőket megfélemlítik, illetve letartóztatják. A szabad, szabad véleménynyilvánítás szabadságával is vannak problémák, a gyülekezeti szabadsággal is. Ez az ötös pont, tehát bele is került a tervezetbe. Ez nagyon fontos számomra, tehát amikor a kereskedelmi kapcsolatok megnyitásáról beszélünk, akkor az emberi jogokat nem szabad elfelejtenünk, elfelejtenünk egyfajta kondicionalitást kell kidolgoznunk. Magas szintű delegációk azt jelentették Iránból, hogy bizonyos esetekben az emberi jogok egyik vagy másik ágazatot jobban támogatták. Szerintem itt a partnereinkkel való kommunikációban erre nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Tehát egyet értek Viktor hozzászólásával, mint a frakciónk képviselőjével, szerintem fontos ezt kiemelni. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Szerintem mindannyian egyetértünk ezekben a kérdésekben, tehát az emberi jogok kérdésében, de fel kell mérnünk, hogy Irán Iránt, tám, Irán haladását támogatjunk, az Iránban működő haladó szellemiségűeket. Itt a szankciók kérdése merül fel, vagyis hogyha mindenféle gazdasági fejlődést, befektetést nem támogatjuk, akkor azok, akik szeretnének haladást, kezdeményezni, nyíl, nyitottságot teremteni, nem biztos, hogy ezt megkapják, úgyhogy itt figyelem, ez nagyon problematikus ez az amerikai szankciókkal kapcsolatos kérdés, ugyanis az irániakat megakadályozza abban, hogy konkrét hatásait érezhessék a szankciók megszüntetésének. Az irániaknak érezniük kell eh, a következő hónapokban az ennek a jó hatásait, tehát a szankciók megszüntetésének jó, hasznás, jó hatásait. A szóbeli kérdés ebből a szempontból igen fontos. Szerintem Iránt eh, részesülnie kell a nemzetközi kereskedelemből, és a haladást képviselőknek teret kell adni. Szükségünk van Irára, ne felejtsük el, a szíriai rendezéshez is. Köszönöm, Ferán úr. Köszönöm, én is örülök a Genfi egyezmény eredményeinek. Irán tehát Európa partnere lett. Mindezenáltal a, az amerikai ö, jog itt igen problematikus, ugyanis az amerikaiak ragaszkodnak ahhoz, hogy mi legyen tiltás alatt, és éppen ezért a nagy bankok nem tudják megoldani a jelenlegi helyzetet, ugyanis az amerikai szankciók elméletileg kiterjednek, tehát az emberi jogi kérdésekre. Ezt Airbus, az egyik partnerünk um, pat helyzetben talál, találja magát, ugyanis nincs olyan bank, amely támogatná. Látom, hogy előrelépéseket könyvelhetünk el az Iránnal való partnerségben, de Oroszország véleményem szerint jobban kivehetné a részét, ugyanis nagyon hiányzik Oroszország Európának. Köszönöm, Brust úr. Tisztelt elnök úr, nem értettem, hogy most is hozzászólhatunk a szóbeli kérdéshez, úgyhogy ha szabad, akkor Mariel megjegyzéséhez én is hozzászólnék. A néppárt éppen ezért támogatta ezt a szóbeli igénylő kérdést ugyanis ez a valós problémára tér ki ez a kérdés. Mint más régiókban, itt is láthatjuk az amerikaiak magatartását. Mindig jó okuk van arra, hogy felszólaljanak geopolitikai vagy biztonsági kérdések miatt, és megakadályozzák a kereskedelmet. De ezek a szabályok rájuk is vonatkoznak, és ismételten látom azt, hogy az európai vállalkozásokban nagy potenciál rejlik, de erről már ejtettem szót az előző felszólalásomban. Viszont bizalmi kérdések vannak. Három probléma még mindig, még mindig fennáll ezekre a kollégák már említést tettek, a területen kívüli törvények, területen, tör, területen kívüli amerikai törvények, az egyik probléma, illetve az, hogy euróban történő tranzakciókról van itt szó. A BNP Paribas francia cég, ne felejtsük el, hogy a, a bank padhelyzetben találta magát, ugyanis dollárban végezte a tranzakciókat, és itt 9 milliárd dollárra rúgott a számla. Mi történik itt? A bankok, illetve a befektetők is helyzetben vannak. Éppen ezért gyorsan meg kell vizsgálnunk, hogy nem lehetne az euró a kereskedelmi kapcsolatok szívében. Szerintem ez alapvető fontosságú a jelenlegi helyzetben. Ugyanezt az elemzést kell elvégeznünk, mint Amerika a szankciók már nincsenek érvényben. Az, amerikai, az amerikaiak az Európai Uniós vállalkozásokkal szemben bizonyos szankciókat mm, alkalmaznak. Szerintem itt az a kérdés, hogy befektethetünk-e Iránban a, megteszik ezt az amerikai vállalkozások. Szerintem itt nagy képmutatásról van szó, de ebben az esetben az európai vállalkozások ellen alkalmazott szankciók diszkriminatívak. Természetesen szerintem minden frakció azt gondolja, ebben a vonatkozásban, mint a néppárt, hogy várjuk a bizottságnak a válaszait erre a kérdésre. Nagyon köszönöm. Most akkor a külügyi szolgálat, Fini úr. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ügözölelnek hívnak. Én vagyok a Task Force vezetője, Francesco Fini a szankciós osztály vezetője, és mm, hát nevében is mm, megpróbálok a szóbeli kérdésekre válaszokat adni. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt megjelenhettem, és köszönöm, hogy a parlament ezt a témát felkarolta, jelentést ír az Iránnal kapcsolatos stratégiáról. Jókor készül ez, hiszen most új alapokra helyezzük a kapcsolatunkat Iránnal. Röviden elmondanám, hogy miben áll a bizottság stratégiája. Három pillére épül, teljes körűen végre akarjuk hajtani a, a nukleáris megállapodást. Ez volt végül is mindennek az indító zsinórja, az új tárgyalások kiváltója. Ezt teljes körön kell tehát végrehajtani. Enélkül nem lehet folytatni a folyamatot. Az USA-nak fontos szerepe volt a tárgyalások során, facilitátorként lépett föl, és a végrehajtásban is fontos szerepe lesz, mert a főképviselő képviselő asszony a közös bizottság koordinátora, a szubszidiritási összetételő csoportok azonban közös irányítás alatt lesznek. Új kétoldalú felelősségvállalás, feladatvállalás is várható. Az Atomenergia Ügynökség kijelentette, hogy Irán eddig végrehajtotta a számára időben kirót feladatokat. A főképviselő asszony április 16-án Iránban járt, Tehránban, és ott egyeztetett a jövőbeli együttműködésről, és ezt az új fázist Mogherini asszony a négy tenger párbeszédének hívta, olyan területeken akarunk együttműködni, ahol közösek az érdekek, kritikus lesz, és de konstruktívan kritikus, ugyanakkor olyan területeken, ahol ellentétek vannak. Tehát több ágazati párbeszéd indul most, a politikai szintű egyeztetések, emberi jogi párbeszéd is indul, ezt kiemelném nyert. Teljesen egyetértek az önök felvetéseivel ezen a területen. Továbbá gazdasági párbeszédet, migrációs, energiaügyi párbeszédet indítunk. És ami az önök bizottságát különösen érdekelheti, a gazdasági beruházási kereskedelmi kapcsolatokról is beszélünk, az Irán VTO potenciális WTO tagsága kapcsán. Nagyon fontos, hogy Iránt a nemzetközi szabályrendszerbe bekössük, és a gazdasági lehetőségekkel éljük. Végül is a WTO-n kívül álló országok legnagyobb gazdasága, a világ második legnagyobb földgáz tartalékaival rendelkezik, hatalmas olaj, tartalékokkal. Ezek persze előnyek, de vannak hátrányok is, korrupció, nagyon centralizált gazdaság, átláthatatlan működés, gyenge bankrendszer, és így tovább. Ezekkel egyenként azonban foglalkozunk majd. A harmadik pillére az együttműködésnek a regionális dimenzió lesz, vagyis az, hogy iránt arra szorítsuk rá, hogy a térség konfliktusaira békés módon adjon választ, különösen Szíriára gondolunk is. Nem értünk egyet azzal, amit Irán a térségben tesz, de hát ezt nem lehet ilyen egyszerűen kezelni, de lesz erről szó. Ez tehát a stratégiánk. Megpróbáljuk a, a folyamatok negatívumait kiegyensúlyozni a pozitívumokkal, és ezek között hát mindig egyensúlyt találni. Fini úr, köszönöm szépen. Elnök úr, az USA szankciók felfüggesztésének extraterritoriális hatásaira ö, vonatkozóan három kérdésre lehet itt válaszolni. A szolgálatunknak ez egy nagyon kiemelt dossziéja. Már a tárgyalás kezdetekor elkezdtünk dolgozni a szankciók extraterritoriális vonatkozásáról. Az USA szankciók nem extraterritoriálisak annyiban, hogy az USA cégeinek cégeire ez nem hatott eddig, de ha akarnak megjelenni a térségben, akkor nagyon is lesz extraterritoriális hatása. A megmaradó USA szankciók, mert vannak ilyenek, és ezek nem a nukleáris programmal kapcsolatosak, hanem úgynevezett primér szankciók, vagy terrorizmus miatti, vagy korábbi történelmi 79 visszavezethető okokból, ezeket nem fogjuk tárgyalni. Tehát ezeket nem oldotta föl a Joint Comprehensive Plan of Action az USA részéről, már csak azért is, mert ezeket nem nukleáris technológiával kapcsolatos okokból fogalmazták meg. Az USA ugyanakkor a nukleáris vonalon minden szankciót felfüggeszt, gazdasági pénzügyi szankciókat egyaránt. De hát maradnak primér szankciók, és ezek gondot okoznak, mert a, a dollár szerepe miatt, az USA bankrendszerének jellege miatt ennek komoly hatásai vannak a nukleáris szankciók felfüggesztésére is. Tehát azon dolgozunk, hogy tisztázzuk az EU vállalkozások számára is, hogy melyek azok a területek, ahol fennmaradnak az USA szankciók. Az USA iránymutatásokat dolgozott ki a szankciókkal kapcsolatban a végrehajtás bevezetésekor. Ezeket az iránymutatásokat az USA-val többször áttárgyaltuk, szakértői missziót küldtünk Washingtonba múlt héten is, hogy ezekről újra tárgyaljunk annak érdekében, hogy az EU cégeket pontosabban tudjuk tájékoztatni, hogy mire terjed és mire nem terjed ki a szankciórendszer. És amit az USA szakértőktől és cégektől inputként kaptunk, azt itt továbbadjuk. Az USA szankciókat folyamatosan oldják föl az első, második, további tárgyalási körök során, ezért rászorulunk arra, hogy az USA mindig tájékoztasson minket, hogy hol tart a dolog, és az EU mit függesztethet föl, az, az európai cégeknek mihez kell alkalmazkodniuk. Ezzel sok gond együtt jár, főleg a bankágazati problémák miatt, ugyanakkor ösztönzően hathat az európai cégekre néhány pozitív fejlemény. Jelenleg a nagy európai bankok még nincsenek jelen Iránban, de a középméretű bankok már elkezdték az iráni bankokkal való számlaforgalmat, és javul a helyzet, arról még nem beszélhetünk, hogy itt nagy áttörés történt volna, de mondom, van már banki kapcsolat a középméretű bankok között. Valamennyi iráni bankot visszakapcsolták a SWIFT rendszerbe, ez Irán egyik fő kérése volt, és most újra megvan tehát az az alap, amin tovább lehet építeni a tranzakciós hálózatot Iránnal. Ez persze időt vesz igénybe. Iránnak is meg kell hozni a belső intézkedéseket annak érdekében, hogy kompatibilis legyen a rendszere, a swift és a bizalom, amely megrendült mindkét oldalon, helyreálljon. Technikai értelemben ezt könnyű viszonylag megoldani, de a bizalom visszanyerése az nyilván nem pillanatok alatt zajlik. ha egy iráni vállalkozási külföldi céggel akar pénzügyi kapcsolatba lépni, akkor ennek a koreográfiáját eh, nagyon komolyan körbe kell venni védővelmizmusokkal, hogy ne lehessen pénzmosás, és így tovább. És erre vonatkozóan pedig Iránnak garanciákat, törvényes garanciákat kell kreálnia. Most megvan a bizalom, az EU nagyon akar újra kapcsolatot építeni, de ehhez világos garanciákat várunk, és Iránnak is lépnie kell, hogy a szankciók felfüggesztésével milyen pozitív lépések járnak együtt. A szankciók felfüggesztése önmagában ö, nem elég, és ha egyébként ez Iránnak nem az kellő előnyöket, akkor nem is fog folytatódni ez a folyamat, fennáll ez a veszély. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, mindenkinek, aki észrevételeket fűzött a jelentéshez, továbbítjuk majd az előadó felé. Együtt egy hasznos véleményt tudunk készíteni ez a FET jelentéséhez, amely rávilágít az Iránhoz fűződő kapcsolatokban bekövetkezett változásokra a nukleáris megállapodás aláírása után. Ha jól értem, elnök úr, vagy jól tudom, néhány képviselő a nyolcas nyolcadik 8. napirendi ponttal is szeretne foglalkozni, amelyben az USA szankciókról van szó. Ezért engedjék meg, hogy röviden ehhez a ponthoz is hozzászóljak eh, Marítjes Skák nevében. Az EU és az Egyesült Államok eh, a nukleáris megalapodás értelmében eh, megszüntetik az összes eh, a szankciót. A jogi bizonytalanság miatt azonban az amerikaiak bizonyos szankciókat még fenntartanak. És az en szankcióknak van extraterritoriális hatása, az európai vállalatokra vonatkozóan, ezért megfogalmaztunk egy szóbeli kérdést, és arra kérjük a bizottságot, hogy értékelje a helyzetet, vizsgálja meg, hogy mit kíván tenni a bizottság, és hogyan kívánják biztosítani azt, hogy az EU-beli vállalkozások kiszámíthatóbb környezetben, jogbiztonságot élvezve kerületnek kap, üzleti kapcsolatba Iránnal. Um, holnap benyújtjuk ezt, és miután sürgőségi kérdésről van szó, minél hamarabb kell, hogy ezzel eh, foglalkozunk majd a plenáris ülésen is. Köszönöm szépen, Takkola úr. A módosítók benyújtásának határideje május 25-e 6 óra és valóban holnap fogunk szavazni a szóbeli kérdésről. Köszönöm, ez volt az ülésünk. Interneten keresztül is követhető része. Két perc múlva folytatjuk az zárt üléssel, koordinátorok ülésével.